Good afternoon to everybody. Back again all after... Uh... Jó napot kívánok! Remélem, hogy mindenki visszaért, és uh, vírusmentesen itt ül a mai napon. Kezdjük rögtön a napi rendel. Először is, hogyha senkinek nincsen ellenvetése, akkor elfogadottnak tekinthetjük a napirendet. Igen? Akkor kezdhetjük az elnök bejelentéseivel, néhány bejelenteni valóm van. Először a koordinátorok döntéseit szeretném ismertetni. Február 18-ai döntésekről van szó, egyébként ezek is benne vannak a fájlban, és hogyha ezek ellen sincs ellenvetés, akkor ezeket is elfogadottnak tekinthetjük. Akkor második napi rendi pont, óvatossági intézkedések a híres COVID-19 terjedésével kapcsolatban. Mint tudjuk, a parlament elővigyázatossági intézkedéseket tett, ezek az intézkedések mindenkire vonatkoznak, parlamenti képviselőkre, itt dolgozókra, és mindazokra, akik az Európai Parlament területére belépnek látogatóként vagy más minőségben. Kérem, hogy ezeket az intézkedéseket mindenki kövesse. szintén a koronavírussal kapcsolatban egy bizottsági bejelentéssel folytatnám, ez pedig február 24-i dátumú. Az Európai Bizottság egy 8 programból álló vagy 8 pontból álló programot fogadott el a tagállamok megsegítésére 232 millió euróról van szó, ebből 30 millió jönne a mobilizációs alapból, illetve a sürgősségi alapból. Egy transferre irányuló kérés fog majd megérkezni, valószínűleg ezen a héten már. Ez a csomag, ahogyan szó esett róla, négy elemből áll, 114 millió lenne a WHO támogatására, különösképpen a globális felkészülésre és válaszadási tervre. Egy 15 milliós összeg menne Afrikába, amely a gyors diagnózis és a járványügyi felügyelet támogatását célozná. A harmadik eleme 100 millióból áll, ez egy azonnali diagnózis, illetve a kutatásra vonatkozó programokat támogatná. Ebből egyébként 90 millió a öm, gyógyszeripari cégekkel együttműködésben valósulna meg. És van még egy 3 milliós összeg, amely pedig a repatriálását szolgálja azoknak az Európai Uniós állampolgároknak, akik Wuhanba ragadtak, tehát őket kell haza mm, szállítani. Ezen kívül a negyedik, napi rend, negyedik bejelenteni valóm, tessék. The letter will be sent to all members. Egy levelet fogunk, illetve már ki is küldtünk mindenkinek. Ez a februári Andrész úr. Elnézést, lehet, hogy kiment már ez a levél, de lenne néhány kérdésem. Erre a levélre szeretnék rákérdezni. Például a WHO-val kapcsolatban illetve a PPP konstrukcióra vonatkozó rész érdekelne, amelyet a gyógyszeripari cégekkel közösen valósítanák meg. Erről több információt szeretnék kapni, illetve a bizottságtól szeretném megkapni ezeket az információkat. Nem tudom, hogy ennek milyen módja lehet. Lehet, hogy nem most azonnal, nekem megfelel az is, hogyha írásban válaszolnak, csak kérem tegyék meg. Bizottság itt van, úgyhogy látom, hogy már bólogatnak. Tessék! Természetesen a felmerült kérdésekre írásban választ fogunk adni, de írásban kell feltenni a kérdést is. Úgyhogy akkor Andrész úr írásban fogalmazza meg a kérdéseket, és kérem, hogy a titkárságon keresztül juttassuk el a bizottsághoz. Köszönöm. Más megjegyzések? Ha nincsenek, akkor a négyes napi rendi pont következik. Ez a februári ö, csúcs találkozó, február 20-ai csúcs találkozóra vonatkozik. A budget newsletter egy ö, sajtónyilatkozatot is tartalmaz. Ez a parlamenti ö, tárgyaló csoportnak a az álláspontját foglalja össze, és hát azt, hogy mennyire nem vagyunk tehát hogy mennyire nem tetszik nekünk az, hogy nem sikerült megoldásra jutni, és hogy sajnálatos az, hogy nem a, politikai, a fontos politikai kérdésekről vitatkoznak a nem, az államok, hanem csak nemzeti szempontból nagyon szűk látókörűen a nemzeti prioritások tükrében kezelik ezt a problémát. Szerintünk jó volt a javaslat, ebben egyébként az utolsó non-paperünk is szerepelt, és ezt nem fogadták el a tanács részéről. Nem koherens az ő javaslatuk, és nem is elégséges a csomag. Nem tudom, hogy hogyan lehet még tovább megnyírbálni ezt a szerencsétlen költségvetést, és ráadásul ugye nem is vezetett sikerre ez a fajta tárgyalási koncepció sem. Így nem lehet átalakítani az Európai Unió költségvetését, és nem lehet finanszírozni sem az új zöld megállapodásban szereplő célokat, sem pedig a globális célokat, és ilyen módon az Európai Parlament sem támogathatja ezt a javaslatot. Március 19-én fogunk a biztossal beszélni erről a témáról, arról, hogy mit lehet tenni, hogyan lehet ezt a padhelyzetet kikerülni. Az új programok bevezetése már de facto késésbe van, még akkor is, hogyha májusban, júniusban vagy júniusban sikerül megállapodásra jutni, ami úgy egyébként szerintem elég optimista hozzáállás. A programokat december 31-én le kell zárnunk, ezért az Európai Parlament többször is kérte az Európai Bizottságot, hogy valamiféle átmeneti intézkedéseket vezessen be, hogy a kedvezményezettek helyzetét meg tudjuk védeni és fontos, illetve a bizottság részéről azt a, vál, azt a választ kaptuk, hogy azért nem teszik ezt meg, mert fontos a nyomásgyakorlás a tagállamokra. Ugye ez szerintünk nem megfelelő hozzáállás az Európai Bizottság részéről, amely a szerződések őrének szerepében tetszeleg. A múlt héten olyan dolgok történtek, amelyek miatt még sürgősebbé vált a helyzet. Azt láthatjuk, hogy nagyon nehéz a gazdasági és a pénzügyi helyzet Európa szerte, és azt is hallhattuk, hogy az OECD is nagyon aggódik a világgazdaság helyzete miatt, és hát folytatnunk kell az erőfeszítéseket, az MFF-fel kapcsolatban is, mert itt már a bizalmat és bizalmi válság is kialakulóban van. De azért is, mert ezen keresztül lehetne konkrétan támogatni a gazdaságot. Tehát én azt gondolom, hogy a múlt hét eseményei további eszközöket adtak a kezünkbe, hogy további nyomást gyakoroljunk, hogy minél hamarabb megszülessen ez a megállapodás, és amennyiben ez nem történik meg, akkor egy átmeneti intézkedés csomagra van szükség. Ez egyre inkább egyértelművé vált. Bárki hozzá kívánne ehhez szólni. The silence of agreement. Hát ez azt hiszem, ez a csend, ez az egyetértés jele, legalábbis én annak veszem. Nos, akkor következik a szavazás. Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenysége ezzel kapcsolatban januárban, január 22-én mutattuk be a jelentéstervezetet, és még mielőtt megkezdenénk a szavazást, el szeretném mondani, hogy a 157-es módosítást visszavontuk, visszavonták. Először leteszteljük a gépet, hogy működik-e, ezzel megnyitom a szavazást. Kérem, hogy mindenki adja le a szavazatát. Lezárom a szavazást. Az SND-ből egyel többen ülnek itt. Is it okay now? No. Still one too much. Még mindig? Or is it the machine that... Vagy a gép nem működik jól. It's okay. It's okay. Rendben. Mindenki leadta a szavazatát? Akkor lezárhatjuk. First of all, amendment 27. 27-es módosítás mellette. Ellene. Elfogadva. 28-as mellette. Ellene tartózkodók, elfogadva. A 33, sorry. Amendment 33. 33-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Négyes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 46-os módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 48 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 50 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 51 mellette ellene leellenőrizzük. 51 mellette ellene tartózkodók. Megnyitom a szavazást. Leadták a szavazataikat? Lezárom. Elutasítva. 12-16 ellenébe, 53-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 54 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 55 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 56 mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 57 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 58 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 60 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 61 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 62 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 63 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 64 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 68-as mellette, ellene tartózkodók Ezt még egyszer leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Hatvannyolc, lezárom a szavazást. Elfogadva, 19-11 ellenében. 8-as kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 9-es kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tizenegyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tizenkettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcvannégy B mellette 84B mellette, ellene, tartózkodók, le kell ellenőriznünk. 84B, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 13-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 14-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 99-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 109-es módosítás mellette, ellene leellenőrizzük. 109-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 122-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 125-ös mellette We have to vote 125. 125-ös. So again, Compromise. Akkor újra. 125-ös módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 128-as módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 132 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 29 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 134 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 135 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 136 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Compromise 22-es kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 143-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 145 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 150-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 151-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 160-as módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 162 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 163 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 164 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 165 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 166 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 167 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 168 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 169 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 170 mellette, ellene ellenőrizzük ezt. A szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. Elutasítva. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 28-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 181-es módosító mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 182-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 183 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 194-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 195 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 200-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 203-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 204-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 206 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 210b módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 212 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 214 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 215 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 216 mellette, ellene szavazzunk elektronikusan, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 37-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 38-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 221-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 222 mellette, ellene, tartózkodik, Szavazzunk előre elektronikusan, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes módosító. Mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 39-es kompromisszum 39-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 14-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as módosító mellette. Elfogadtuk, akkor rátérünk az EB eh, e preambulum bekezdéshez, Econ 1B mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Econ 1B mellette, ez okafogyottá vált, Econ 2A mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Econ 10A mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Econ 13 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást, elfogadtuk, Ekon 14 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ekon 18 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ekon 22 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ekon 23 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ekon 23 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ekon 27 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az így módosított végső javaslatról szavazunk. Név szerint a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentés előadójának Korma úrnak. Köszönöm. A 4-es, 5-ös, 6-os pontok alatt a hármas szekció, más szekciók, transferei, épületpolitika, semmilyen kérelem nem érkezett, így ez a szavazás vége. Then point seven on the building policy. Hetes napirani pont, épületpolitika, ingatlanpolitika, nem kaptunk semmilyen fajta információt. És most akkor folytatjuk a nyolcas napi rendi pontunkkal, amely a 2021-es pénzügyi év becsült bevételei kiadásai, egyes fejezet. Megadom a szót Olivier Sestelnek, aki majd bevezet bennünket a jelentés tervezetébe a 2021-es tervezeteket illetően öné a szó. Le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés tervezet, amelyet ma itt bemutatok, nyilván emlékszik, emlékeznek, hogy két meghallgatás alapul. Az első az Európai Parlament főtitkára, illetve a költségvetését felelős alelnök, illetve a második ilyen meghallgatás az illetékes fő igazgatókkal folyt. Az új többéves pénzügyi terv első pénzügyévéről beszélünk, a tárgyalások folynak, tehát így a finanszírozás szintje kapcsán a hetes az európai közigazgatás hetes fejezetével kapcsolatban vannak még bizonyos bizonytalanságok, nem tudjuk, hogy pontosan mennyi lesz a pontosan a finanszírozás, nyilván vannak alapvető elvek, például a zöldítés, úgynevezett zöldítés, a fenntartatóság, illetve az Európai Parlament alkalmazottaira vonatkozó elvek. Két milliárd 110 millió euróról beszélünk, ami 2020-hoz képest nem túl jelentős emelkedés jelent, 72 millió pedig a szerződéses alkalmazottakkal függ össze. A következő számokra hívom fel a fézüket az plenárisan elfogadott 2018-19-20-20-as tervekre, ez 2,3, 2,46 és 2,68 százalékos emelkedést írt elő az elkövetkezendő három eh, évbe. A 2021-re eh, a, fő, az, a főtitkár úr ennek megfelelően tett javaslatot, és ez az indexáción túlmenő növekményt jelent. Tehát mindenképpen egy reális, koherens, hiteles költségvetés tervezetet folytunk benyújtani, amely nyilván átlátható lesz, következetes, és amely tiszteletben tartja az Európai Parlament prioritásait, amelyekre a meghallgatás során is kitértünk. Éppen ezért fontos lesz a következő költségvetési sorokat elemezni, hogy hol lehet ö, ö, csökkenteni a kihívásokat annak érdekében, hogy a célokat teljesítsük. Ebben a jelentésben bizonyos prioritásokat próbálok megállapítani, a Brexit-tel kapcsolatos költségvetési következményeket, hiszen csökken a képviselők száma, így kevesebb az asszisztens is, ennek is meg kell jelennie a költségvetésben valahogy, a meg ha minden igaz, a 2020-as költségvetésbe ezeket a megtakarításokat már beépítettük, 2021-es költségvetésben ennek csökkenek el. A parlamenti asszisztensek vagy a az utazási költségek sora nem csökken 18 és 21 között, ezt mindenképpen elemezni kell, hogy hogyan van az, hogy a Brexit ellenére nem csökkentek ez irányú kiadásaink, erről mindenképpen beszélnünk kell. A második megjegyzésem, amelyet szeretnék itt fel mm, villantani, ez a környezetbarát tétele a költségvetésnek és a fenntartható mobilitás ahhoz környezetbarátabbá kell tenni az Európai Parlamentet, ez volt a célunk. Például a papír használat csökkentése, a víz használat csökkentése, illetve az élelmiszer hulladék megtermelt élelmiszer hulladék mennyiségének a csökkentése is. Erre vonatkozóan is fogok majd újabb gondolatokat benyújtani, mert úgy érzem, hogy az Európai Parlament brüsszeli központi épületében, illetve a többi épületében is a az elektromos erőművek használata miatt a parkolók reformjára is sor kell, hogy kerüljen. Ennek is vannak költségvetési vonzatai. Arról nem is beszélve, hogy barát közlekedési módotokat kell használni, illetve egyre nagyobb mértékben használni videokonferenciában rejlő lehetőségeket. A parlament elnöksége a 18. február 18-ai ülésén például azt fogadta el, hogy sokkal kevesebb, ha megosztják a képviselők a kantinjaikat, amit tudjuk, ugye ez a kis doboz, amivel költöznek, viszik az anyagaikat Strasbourgba, akkor sokkal kevesebb széndiokszid kibocsátás lesz ebből is, hogy kaminokkal visszük ezeket a dobozokat. A főtitkár úr az európai fiatalokkal egy két éves eh, ilyen csúcsot eh, tervez megtartani. Nos, eh, ezek fontos interaktív események. A fiatalok utazási költségeinek, illetve szálloda költségeinek a megtérítése, teljes megtérítése ugyanebben a logikába illeszkedik. Az épületpolitika kapcsán a híres hírhet Ramaszás, tehát vagy angolul mopping up volt szükség annak érdekében, hogy a parlament által épületek vásárlására költött pénzek finanszírozása ne kerüljön veszélybe. Itt Brüsszelben a Polo Rispák tudjuk, hogy folyik a közbeszerzési eljárás annak érdekében, hogy bizonyos intézkedéseket meghozhassunk, hiszen szükség van a SPÁK épület felújítására, ez most már elengedhetetlen. Beszélek ebben a jelentésben, és most nem először fordul elő, hogy erről beszélünk, technikai megoldást keresünk arra, hogy az európai képviselők, parlamenti képviselők a szavazati jogokkal, betegszabadságuk vagy egyéb gátoltság esetén is tudjanak élni. Ennek keressük a technikai megoldásait. A szexuális, illetve egyéb zaklatási formák elleni fellépés ezzel kapcsolatos különböző eljárások is megjelennek a költségvetési sorok között. Fontosnak tartom, hogy a parlament ebből a szempontból is javítson az eddigi gyakorlatán. A kommunikáció és az informatika két terület, amelyről még beszélni szeretnék. A kommunikáció kapcsán a meghallgatások során rengeteg új ötlet merült fel, annak érdekében, hogy a parlament jobban és többet kommunikáljon a külvilággal, főként a választókkal, az eh, Európa eh, eh, Experience központok sora nyílnak majd meg 2024-ig az európai tagállamok fővárosaiban. Egy hatás tanulmány is készül arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen hatást érnek el, ez, mit tudunk ezzel elérni a közvélemény tekintetében, illetve hogy ennek a pontos finanszírozása hogyan alakul majd. A parlamentárium mobil verziója is készült, erre vonatkozóan is több opció van, annak érdekében, hogy ne kerüljön túl sokba, és mindenképpen hatékony legyen. A kommunikáció kapcsán az Európai Parlament diplomáciai képviselete az unió határain kívül, ez az utolsó fontos elem. Úgy érzem, hogy ennek a fajta a diplomáciai képviseletnek, európai szintennek van hozzáadott értéke, nem csak Washingtonban, hanem a másik ilyen helyszínen is, ahol ezt tervezzük, ahogy azt az parlament elnökségének döntése alapján meg is kell valósítani. Az informatika kapcsán a biztonság és az informatika továbbra is prioritás kell, hogy maradjon. Meglepődve tapasztaltam, hogy az informatikai, számítástechnikai tehát öt különböző költségvetési sor van, ez összesen 20 milliós növekmény, ezt meglepődve tapasztaltam, ezért érdemes elgondolkodni, hogyan lehet ez a hibrid informatikai berendezések beszerzése, amelyek majd átveszik a hagyományos berendezések vagy eszközök helyét. Nyilván eh, ez majd hosszú távon eh, megtakarításokat jelenthet, ennek szeretném majd nyomat látni, és bizony szkeptikus maradok azzal kapcsolatban, hogy eh, az automatikus szövegfelismerő, illetve gépi fordítói projekt kidolgozása mennyibe kerül, legalábbis a tervek szerint. Én igencsak szkeptikus vagyok ezen projekt hozzáadott értéke kapcsán. Ennyit szerettem volna röviden elmondani a jelentésemmel kapcsolatban. Most szívesen hallgatom az örök kérdéseit, megjegyzéseit. Az elkövetkezendő hetekben azon dolgozunk majd, hogy egy olyan kiegyensúlyozott jelentés készüljön, amelyet minél többen tudnak támogatni. A módosítókat március 10 11-ig, 13 óráig kell benyújtani. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük szépen. Merci. Uh, thank you, monsieur le rapporteur, for... Köszönöm szépen, előadó úr, ezt a jelentést. Sok mindennel egyetértek, amit elmondott, de sajnálom azt, hogy nem kaptunk mindenre választ, minden kérdésünkre eddig. Most már azon vagyunk, hogy a módosítóinkat előkészítsük a jövő hétre, és szerintem sok vita áll még előttünk. Köszönöm. Ozekovsz úr, köszönöm szépen az előadónak ezt a tervezetet, de vannak itt politikai és pénzügyi kérdések is. És amikor politikai kérdésekről beszélek, akkor nem vagyok abban biztos, hogy tovább tudjuk-e még növelni az előző évekhez képest a kiadásokat. Itt van a Brexit, és például a lehető legrosszabb az lehetne, hogyha tovább növelnék még az Európai Parlament költségvetését. Azt is szeretném megemlíteni pénzügyi szempontból, hogy nincs még MFF, tehát sokkal jobban fel kell mérni a projekteket. Azt is szeretném elmondani, hogy jobb lenne, hogy több terv lenne a SPAC épület kapcsán, arról is hallhattunk, hogy esetlegesen egy új épületet fognak emelni. Jobb lenne, hogyha a tervezés jobb lenne, jobban tudnánk azt, hogy mi várhat ránk költségvetési szempontból is. Nincs gond itt a, a, az épületek finanszírozásával, ahogy mondtam, több tervet szeretnénk látni. A European Experience esetében nagymértékben növelték a költségvetést. Fontos megkülönböztetni a fenntartást, illetve az új projekteket. És 2024-ben minden, 24-re minden európai fővárosban szeretnének ilyet nyitni. Mesterséges intelligencia. Imádom a kütyüket, a technológiát. Nem hiszem, hogy 5-10 éven belül képesek leszünk megfelelő fordítást elérni angolról, franciára, arról nem is beszélve, hogy esetleg litvárról, horvátra. Tehát mindenképpen jól meg kell vizsgálnunk ezeket a technológiákat. Köszönöm ezt a jelentést még egyszer, és köszönöm, hogy a szociáldemokraták véleményét is figyelembe vette. Elnök, köszönöm szépen. Az ID részéről valaki? ki e Nem. Igen, az ID képviselője nem tud ma itt lenni. Ezen jelentés kapcsán feltűnt az, hogy nem megtakarítási költségvetésről van szó, hiszen 3,25%-kal nőnek a kiadások, és a két százalék közüli infláció esetében ezt nem lehet megindokolni. Ez a legnagyobb gondom ezzel a költségvetéssel. Meg kell találni a módját annak, hogy valóban megtakarítást érjünk el a költségvetés esetében, főként amiatt is, hogy 40-nel kevesebb képviselő van ebben az új parlamentben. Ennyi lenne az én megjegyzésem. Köszönöm, mondja az elnök. Zöldek? Senki? ECR? Żonca úr. Tak, e, to e, na pewno e, wypowiedź pana ahogy az előadó is, amit az, elmo- az előadó elmondott, nagyon érdekes volt. Eléggé sok bizonytalanság van 2021 tekintetében. Mi az ecr úgy gondoljuk, hogy ennek a költségvetésnek reálisnak kell lennie, reális problémákra kell koncentrálnia, hatékonynak kell lennie. A, mint minden parlamenti képviselő, azt szeretnénk, hogyha magas szintű minőségi munkát lehetne végezni, szeretnénk jobban megérteni a prioritásokat, nagyon fontos, hogy valóban a reális problémákkal lehessen szembenéznünk. Thank you. Any other member want... Szeretne még valami kollega hozzászólni? Igen, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Szerettem volna hangsúlyozni két dolgot, amelyek szerintem fontosak, éppen ezért korábban is már ezekről beszéltem. Először is kommunikáció kapcsán az előadó úr is említette azt, hogy valóban javítanunk kell az Európai Parlament kommunikációján. A, vannak közöttünk olyanok, akiknek az egész országot lefedő eh, választókörzetük van, de az európai diaszpórán el kell gondolkodni, hogy hogyan kommunikálunk velük. Egyre több európai ér él nem a hazában és bizony az új lakóhely szerinti országban szavaz. A legutóbbi európai parlamenti választások során európaiak milliói szavaztak máshol. Például félmillió román szavazott Románián kívül, Szerintem erre oda kell figyelni az Európai Parlament kommunikációs stratégiájában. Az európai választásokban be kell ezeket az embereket vonni, azokat, akik pontosan a bőrükön tapasztalják, mit jelent Európa, Európa pártiak, és szavaznak is aktívan, őket meg kell célozni. Fontos ezen kívül hangsúlyozni még az Európai Parlament kiadásainak átláthatóságát, gondolok itt elsősorban arra, hogy a külső szerződéseket hogyan kötjük, hogyan ítéljük oda, hogyha átláthatóban tesszük mindezt, akkor az emberek bizalmát is jobban el tudjuk nyerni. Fontos, hogy pozitív példával járjon elő az Európai Parlament, hogyha így járunk el, akkor talán meg tudjuk győzni az európai tagállamokat arról, hogy többet fizessenek be az európai költségvetésbe. Keller asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Olivier Sastelnek. Fontos és jelentős munkát végzett, és abban egyetértünk, hogy az európai polgárok érdekeit kell, hogy szolgálja a költségvetés, és nem fordítva, tehát ez a fajta motiváció vagy irányultság, ez nagyon fontos. Az épületpolitikával kapcsolatban az elmondottakat a 18-as és 25-ös pont vagy bekezdés közötti részeket külön élvezete olvastam. A 19-es pontban beszél az jelentés arról, hogy az parlamenti épületeket bizony fenntartani kell, karbantartani kell ahhoz, hogy valóban jó állapotban maradjanak, megfelelően tudjuk őket használni, ezt fontos hangsúlyozni, illetve a több éves programozása ezeknek a munkáknak annak érdekében, hogy akár a Költségvetési Bizottságban is érdemes lenne erről külön beszélni. Egy prezentációt, egy struktúrát prezentációt szívesen hallgatnék meg arról, hogy a SPAC épületre pontosan hogyan, milyen ütemben is mennyit fogunk költeni, mert számomra úgy tűnik, hogy az információ fontos ahhoz, hogy tisztán lássunk ez ügyben. Köszönjük szépen, Fernández úr! Köszönöm szépen, és én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját kiváló munkát végzett. Még ráadásul a jövő szempontjából is fontos ez, mert én remélem, hogy ebben a dossziéban, ebben az ügyben a parlamenten belül egyességre tudunk jutni a legfontosabb kulcskérdésekben. Biztos, hogy nincsen szükség arra, hogy minden egyes évben ugyanazokról a dolgokról vitázzunk hosszasan, és hogy egy dologban egyetértünk mondjuk egy évben, és a következő évben ugyanabban már nem értünk egyet. Tehát uh, itt koherenciára nem lesz szükség, és szerintem mindenképpen más dolgokkal kellene foglalkozni, ugyanis a, az állampolgárok nem tudják azt, hogy az unió a teljes működtetésért felelős intézmények csak 7%-át emésztik fel az unió teljes költségvetésének. Az emberek általában azt gondolják, hogy ez sokkal magasabb ez az arány. Mire van szükség? Egy minimális szintre, ez az a fajta realizmus, az a fajta realista hozzáállás, amelyre szükségünk van, mert nagyon könnyű populista szólamokkal élni, de alapvetően vannak nagyon pozitív kezdeményezések, mint például a parlamentárium. És emlékszem még arra, hogy mennyire nehéz volt a wifi-t, az internetet bevezetni a parlamentbe annak idején, főként Strasbourgban. Ha ma feltennénk azt a kérdést, hogy a wifi-t megszüntetjük, hát azt hiszem, hogy nem kell magyaráznom, hogy ez micsoda felháborodáshoz vezethetne. A történelem háza szintén nagyon nehéz volt, de ezt is megoldottuk. Szükség van a tolmácsolásra is, a fordításra is. Egyszerűen szükségünk van a munkatársainkra is, és mindennek pénzben kifejezhető értéke van. Az, hogyha a minimális szolgáltatásokat nem tudjuk biztosítani, az utána sokkal többe kerül az embereknek az a helyzet, hogy az egész unióban nem ugyanúgy működnek a parlamentek, de az biztos, hogy mi itt jogalkotási munkát végzünk, és az a célunk, hogy jogalkotási szempontból kiváló munkát végezzünk, és ez egy olyan cél, amelyben mindannyian biztos vagyok, hogy egyetértünk, és hát természetesen ott vannak a logisztikai költségek, az épületek és így tovább. Persze, hogy ez pénzbe kerül. Azok a kérdések, amelyekre hagyományosan ráharapnak a populisták, és amelyekről mindig hosszasan vitázunk, a hármas szekcióra gondolok a büdzsén belül, én biztos vagyok benne, hogy itt sikerül majd megállapodásra jutnunk, és a frakciók között, legalábbis az Európa párti frakciók között egyetértés lesz, abban, hogy ha egyszer most lefolytatjuk ezt a vitát, akkor a következő öt évben ugyanarról ne vitázzunk még egyszer. Köszönöm szépen. Más hozzászólások? Ha nincsenek, akkor Sásztel úr visszakapja a szót. Köszönöm szépen, elnök úr valóban, és nagyon röviden. Szeretném először is megköszönni a kollégáknak a megjegyzéseket, javaslatokat, kommentárokat. Természetesen megpróbálom majd figyelembe venni mindezeket a megjegyzéseket, és egyébként holnap után az árnyékjelentéstevőkkel fogunk találkozni, a jelentést fogjuk megvitatni, illetve azt is, hogy milyen büdzsé volumenben gondolkodunk, és hogy milyen esetleges csökkentésekről lehet szó, mert hát az a helyzet, hogy a parlament bürójával meg kell egyeznünk. Tudjuk azt is, hogy március 19-én és 23-án lesznek egyeztetési eljárások, és aztán majd sikerül ezt technikai módosítások formájában március 30-án remélhetően elfogadtatni a bűróval, illetve a büdzsé szakbizottsággal, és április 1-én Strasbourgban fogunk majd erről szavazni. És végül azzal zárnám le a különböző felszólalások fényében, amelyekből számomra az derült ki, hogy alapvetően nagyon fontos az, hogy a növekedés megmaradjon, és a korábbi évek szintjét minimum tudjuk produkálni. Tavaly a 2020-as év költségvetésével kapcsolatban a az egyeztetés a parlament költségvetését 2,68 század százalékban határozta meg. Tavaly egy másik javaslat született a főtitkár részéről. Én azt gondolom, hogy ugyanebből kell most is kiindulnunk, annak érdekében, hogy hatékonyak maradjunk, koherensek és gyakorlatiasak. Hogyha holnap a saját döntéshozatalunkon belül tiszta lelkiismerettel akarunk a bizottsági költségvetésre, vagy a többi intézmény költségvetésére tekintenünk, akkor először mindenképpen a saját költségvetésünket kell megfeleltetni ezeknek a követelményeknek. A módosításokat pedig március 11-éig várom. Köszönöm szépen! Sester úr utalt már a az idő, a határidőkre, úgyhogy ezeket most én is elmondom még egyszer. Módosítások beterjesztésének határideje március 11, elfogadás március 30, és a plenárison április 1-én fogunk erről szavazni. Utolsó napi rendi pontunk következik, a 9-es számú. Ez a fenntartható a halászati megállapodás és implementációs jegyzőkönyv az Európai Unió és a Szesel szigetek köztársasága között. Krisztoforú úr, a jelentéstevő, meg is adom önnek a szót. η σημερινή συμφωνία που συζητάμε είναι σύμπραξη στον τομέα της βιώσιμης αλληλείας μεταξύ Ευρωπαϊκής. Ez a mostani jelentés az Európai Unió és a Szesel szigetek között 2007-re tekint vissza, és most gyakorlatilag ezt a jegyzőkönyvet szeretnénk meghosszabbítani, januárban járt le, és egy új jegyzőkönyvet vezetnénk be 2020 és 2026 közötti időszakra terjedően. Az Európai Unió az Ákácsi országokkal folytatott tárgyalásai során szeretné támogatni ennek a régiónak a, halász, a halálományának megfelelő kihasználását. De figyelembe kell venni egy nagyon fontos gondolatot is, az emberi jogok teljesülését, illetve a demokratikus értékek védelmét. Ez az új megállapodás ezeket a témákat is a középpontba helyezi, és ezen keresztül mind az Európai Unió, mind a Seychelles-szigetek számára lehetővé teszi azt, hogy egy fenntartható halászat mentén felelősség teljesen bánjon a halászati forrásokkal. Másodszorban pedig lehetőséget teremt ez arra is, hogy jobb munkakörülményeket tudjunk teremteni a halászat ágazatában. A megállapodás tárgyalásai során figyelembe vettünk különböző szakértőket, független szakértők véleményét, és az Európai Unió a külkapcsolatai révén is szeretné támogatni 5 millió 230 ezer euróval ezt a régióját a világnak. Ez a megállapodás gyakorlatilag egy közös bizottság létrehozását is előirányozza, amely a jegyzőkönyv megvalósítását fogja felügyelni, és a Költségvetési Szakbizottság azt kéri, hogy a Halászati Szakbizottság ezt a megállapodást a Szesely szigetekkel szintén támogassa. Köszönöm szépen. Köszönöm. Guerrero úr. Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretnék csak hozzászólni. Költségvetési szempontból nagyon kicsi ennek a hatása, ugyanakkor azt gondolom, hogy a halászati szakbizottságnak meg kellene vizsgálnia azt, hogy ezeket az alapokat hogyan és mire használják fel. Főként a helyi hajó flották támogatásán keresztül. A francia tömegtájékoztatásban megjelentek különböző cikkek arra vonatkozólag, hogy ezeket az alapokat valójában európai hajóflották használják fel. Például sikerült egy olyan kikötőt építeni, amelyet elvileg a helyi hajóknak építettek, mégiscsak az európai flották használják a végén kizárólagosan. Tehát oda kellene figyelni erre, és nagyon szigorúan kellene nyomon követni ezeket a történeteket, mert ez nagy aggályokat ébreszthet. Mi garantálni szeretnénk azt, hogy ezeket a kérdéseket mi hamarabb meg tudjuk oldani. Ez számunkra a legnagyobb aggály. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Mások? Oké. Okay. Rendben. Akkor emlékeztetnék mindenkit arra, hogy ez egy hozzájárulási eljárás, tehát nincsenek módosítások, és március 18-án fogunk szavazni, ami egyébként a következő találkozónk időpontja is, március 18 és 19, és Strasbourgban pedig március 30-án fogunk találkozni. Köszönöm szépen a mai ülésnek vége.